és csütörtökön 11.30-kor szavazunk. Most pedig a következő jelentésre térünk rá. Ez egy időközi jelentés, Donata, Danuta Hübner jelentése, a nem euróvezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról szóló javaslatról. Megadom Hübner asszonynak a szót négy percben. Köszönöm szépen. Biztos úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt időben a válságkezelés főleg az euró országokra vonatkozott, és a közös valuta architektúráját hivatott megmenteni. Azonban, ahogy halad az idő, emlékezünk el arra is, hogy a belső piacon nem csak az euró létezik. Ez pedig azt jelenti, hogy a nem euró országokkal is foglalkozni kell. És a nem eurót használó országoknak is igénye lehet segítségre, amennyiben makrogazdasági nehézségekbe kerülnek. A nem euró használó tagállamok is lehetőséget kapnak, hogy támogassa őket az Európai Unió. Így eh, a különböző nehézségeket már azelőtt kezelni lehet, mielőtt ezek az adott országok pénzügyi stabilitását nagybértékben veszélyeztetnék. Itt nem további pénzügyi segítségekről van szó elsősorban, hanem eh, arról, hogy eh, egy eh, bizonyos eh, időben erősíteni lehet a pénzügyi felügyeletet. Nagyon fontos eh, például az adósság fenntarthatósága és a makrogazdasági vizsgálatok. Nagyon fontos az, hogy realisztikus előrejelzések legyenek, és hogy a folyamat átlátható legyen. Ez mindenképpen egy intézmény közötti dialógust feltételez. A nem euróvezeti tagállamok a kettes csomagra hagyatkoznak, ez pedig az euró országokat alapul véve próbál segíteni a nem euróvezető országoknak. Itt a jelenlegi vita során a bankunió is szóba kerül. Amennyiben a bankunió sikeres lesz, akkor annak a tagjait teljes mértékben egyenlőnek kell tartani, és így is kell bánni velük. Ez hozzájárul az Európán belüli egyenlőséghez, ami azonos jogokat és azonos kötelezettségeket jelent. Nagyon fontos az, hogy a nem euró övezeti országok fiskális támogatást kapjanak a döntéseik előtt, hiszen bizonyos döntések nagyon kemény következményekkel, például bankok újratőkésítésével járhatnak. Itt az SSM és az ESM-en belül javasolnám ebben a kontextusban, a BOP javaslatban, hogy egy közvetett bank tőkésítési eszközt vezessünk be. Így a nem euróövezeti országok kormányai élhetnének az európai tapasztalatokkal, amennyiben szükséges újra tőkésíteni egy pénzintézetet. Itt a BOP az Európai Unió mind a 27 tagállamaira vonatkozik, amennyiben euró hitel felvételére kerülne sor. Az ESM szerződéssel kapcsolatban elgondolkoztunk azon is, hogy a nem euró tagállamoknak is meg engedjük, hogy az SSM-ben részt vegyenek, hogy használhassanak az újratőkésítési eszközből. Végére érve a BOP felülvizsgálata nagyon fontos üzenetet hordoz. Ez pedig azt jelenti, hogy a pénzügyi támogatáson túl jutva is egész Európát kell figyelembe venni, és nem csak a 20 nem csak az eurót használó tagállamokat. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és most pedig eh, Oli Rén biztosnak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani ennek a fontos jogalkotási javaslatnak a megfelelő kezelésért. Szeretnék köszönetet mondani az ECON szakbizottság tagjainak, és különösen Danuta Hübner asszonynak, és természetesen az árnyék előadóknak a frakciók részéről a konstruktív párbeszédért a témával kapcsolatban. Az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban nagyon konstruktívan tudtunk együttműködni. Politikai megállapodás megszületett a kettes csomagról. Így a, ez a javaslat a következő fontos lépés, ami szükséges ahhoz, hogy megerősítsük a stabilitási mechanizmusunkat, valamint felülvizsgáljuk, frissítsük Hogyha túl szűkösen csak az euróövezetre koncentrálunk, az kockázatos lehet. Ezért pontosan az új bizottsági javaslatnak az a lényege, amely kiigazítja a jelenlegi rendelet nem megfelelő intézkedéseit, mert a meglévő rendelet az nem teljesen felel meg az új eszközök számára, amit az euróövezetek érdekében állítottunk fel, az SSM, ESM eszközökről van szó. Továbbá a rendelet nem veszi figyelembe a gazdasági kormányázásra vonatkozó reform intézkedéseket, vagyis a kettes jogalkotási eszköz konkrétan. Ezt a hátteret ismerve az új bizottsági javaslat a meglévő rendeletre épít, de tovább lép azon célja, hogy a nem euróövezeti tagállamok számára is több pénzügyi eszközt biztosítson, más szavakkal hitel lehetőséget biztosítson, hitelkereteket az ilyen államok számára is, megfelelő feltételekkel, és a egyenlő elbánást biztosítsa az erővezeti és nem erővezeti tagállamok számára. Elnök úr, tisztelt képviselők, sürgős előrelépni a rendelet témájában, hiszen a válság nem korlátozódott csak az vezetre. Hasonló, vagy ugyanolyan pénzügyi eszközökre van szükség, kormányzási eszközökre van szükség, illetve a jogalkotási, a jogi eszközökkel, hogy biztosítsák ezek rendelkezésére állását a nem vezeti államok számára is. Hiszen a nem vezeti tagállamoknak is harcolniuk kell a válság problémáival, és ezért nagyon sürgős, hogy e tekintetben előrelépjünk, és az Európai Parlament részéről várjuk a hozzájárulást ehhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. A frakciók nevében szólalnak most fel a képviselők. Elsőként a néppárti frakció nevében Markus Felber úré a szó. Kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársaim. Először is köszönettel tartozom Danuta Hübnernek, jelentéstevőnknek, aki egy kitűnő jelentést készített el, és rámutat a nagy hiányosságokra, hiszen elfogadhatatlan az, hogy hatalmas módon beavatkozunk a pénzügyi piacok működésébe, miközben az Európai Parlamentet kihagyjuk, kihagyják a jogszabályból. Ezért az időközi jelentés jogeszközét alkalmazzuk, reméljük, hogy a tanácsnál nyitott kapukat döng, döngetünk ezzel, hiszen nem a bizottságot, hanem sokkal inkább a tanácsot szólítjuk meg, meg ezzel a jelentéssel, ezért bizony szép volna, ha a tanács figyelne is, és itt is volna. A németek a néppárti frakción belül egy-két helyen ö, problémákat látnak, például a bank rekapitalizáció területén, valamint az ESM-ről szóló szerződés módosítása sát problematikusnak látjuk, ezen felül pedig az EFSM-ből a le nem hívott eszközök kérdésé tekintetében felmerül bennünk a kérdés, hogy helyese az euróállamok és a nem euróállamokat összekeverni jó irányba mutat, tehát a jelentés a néppárt igennel fog szavazni, ám a CDU-CSU kollégák nevében jelzem, hogy mi tartózkodni fogunk. Köszönöm szépen. Kutas képviselő a következő a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Először is meg szeretném köszönni Don- Danuta Hübnernek azt a kitűnő együttműködést, amelyet végzett és köszönöm azt is, hogy nagyon nyitva a mi javaslatunk most változatba való integrációja tekintetében. Nos, a nem vezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz célja az, hogy igazságos viszonyokat, egyenlő játékszabályokat teremtsen minden tagállam között, hogy csökkentsék a globális aladósodást és az államadósságot. Nos, az euróországok rendelkeznek az európai stabilitási mechanizmussal 500 milliárd euró fedez le, a nem euró államok pedig 50 milliárd euró fölött rendelkezhetnek. Tény, hogy 12-ről 50 milliárdra emelték meg ezt a védelmi eszközt, de ez még mindig jelentősen kisebb, mint az eurozóna országaiban. Ezért a bizottság arra tör, hogy az nem euró országok számára is hasonló pénzügyi facilitásokat, eszközöket biztosítson. Ezért üdvözlöm azt a gondolatot, hogy a nem euró országok számára is bevezessük a bank rekapitalizációs rendszert, hiszen ezekben az országokban fiskális ö, mechanizmusra, rekapitalizációs mechanizmusra van szükségünk, ez pedig segítene a nem euró országok versenyképességének hátrányát leküzdeni. Köszönöm, Schmidt úr! Köszönöm szépen, és egy nagy köszönet Danut a Hübner irányába, hiszen kiváló munkát végzett a gazdasági válság idejében nagyon fontos, hogy összetartsuk az Európai Uniót, északot és délt. Ez a legfontosabb cél. A biztos is tudja ezt, mondta is. Az euró zónán kívüli országoknak is segítséget kell adni, és meg kell adni azokat a lehetőségeket, hogy hasonló segítséget kapjanak. Láttuk, hogy teljesen más eszközöket hoztunk létre, igazából megbízhatóbbakat és kényszerből született eszközöket. Azonban ezeket modernizálni kell, és pedig azokra az országokra is alkalmazni kell, amelyek nincsenek az eurózóbában. Ez most lehetségesé válik. Azonban nyilvánvaló az, hogy még ennél is tovább mehetünk egyidejűleg. Ahogy Ferber úr is mondta, Ferber úr nézeteit a saját frakciómmal is megtalálom. Éppen ezért, még akkor is, hogyha megnyitjuk az utat az új eszközök számára, akkor ez mégsem jelenti azt, hogy a hátsó ajtón jöjjünk be az SSM-hez vagy az ESM-hez. Megértem ezt. Éppen ezért mi, a mi részünkről a vita után egy mm, hozzáfűztünk valamit a Hübner jelentéshez, és ezt ismeri is az előadóasszony. Ebben a javaslatban, ami a hetes bekezdésben van, azt fűztük hozzá, hogy azzal a feltétellel, hogy az SSM és az ESM-ben állandó részvétel van, ez ugyanazokat a jogokat és a kötelezettségeket jelenti, mint az euró országok esetében. Ez kompromisszum volt a frakciókban, hogy tudjuk Hübner asszony jelentését támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Zile úr. Köszönöm. Én is szeretnék csatlakozni Danuta Hübnerhez. Ez a jelentés igazából egy kísérlet a válság idején. Hogy a nem euró övezeti országoknak is olyan lehetőséget nyújtsunk, mint a precautionary hitel. Ez jó. Azok az országok, amelyek az SSM tagjai, most ESM tagok is válhatnak. A alapok támogatási lehetőségeit pedig a nem euró országoknak is meg kell nyitni. Itt még vannak bizonyos technikai jogi akadályok, ezeket meg kell szüntetni az ESM 10 milliárdját ezeknek az országoknak is hozzáférhetővé kell tenni ezen eszköz keretein belül. Itt bizonyos ellentmondásokat is felfedezni vélnek a befizető országok. A nem euró államok viszont csatlakozhatnak a újra tőkésítési rendszer Ez is nagyon fontos. Összességében a frakciónk a szavazáson nem szavaz egységesen. Én megszavazom a jelentést, de néhány kollégám a frakcióból nem fogja megszavazni. De remélem, hogy nem lesz igaz az, amit Ferber úr mondott. Huntis úr. Ευχαριστώ Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! A frakcióm támogatni kívánja Hübner asszony jelentését. Ennek két oka van. Az egyik, hogy eh, a bizottság eh, megpróbálja megváltoztatni a szabályokat olyan országok számára, amelyek nincsenek benne az elrólvezetben. Az első probléma itt, hogy a parlament a folyamat során nem igazán eh, volt lehetősége a parlamentnek arra, hogy befolyásolja a szöveg lényegi elemeit, vagy módosítókat nyújthasson be. Igazából szimbolikus szerepünk van. Semmi lényegi feladatunk nincsen. Kollégák, a kérdés az, hogy hogyan születnek meg ezek a döntések, a bizottság hogy hoz döntéseket, hogyan állítja össze a jogalkotási javaslatokat, és hogyan fordul az Európai Parlamenthez ezekkel a javaslatokkal. A második megjegyzésem, hogy és ez a jelentésben szerepel, hogy a, ezek az eszközök, ezek a kockázatkezelő mechanizmusok az erővezeten belüli, erővezeten kívüli tagállamok esetében méltányos és egyforma elbánást kell, hogy biztosítsanak. Ugyanakkor ez nem a valóságot fedi le, hiszen a bizottság mit is tesz valójában? Körbejárja a tényleges liberális rendszert, megkerüli a liberális rendszert, és próbálja az európai, euróvezeten belüli országok problémáit, például a Portugália, Görögország problémáit megoldani, és bármilyen intézkedés fog születni, az csak több munkanélküliséget és problémát fog okozni, úgyhogy nem tudjuk támogatni a jelentést. Gál Perc, asszony, két perc. Elnök úr, először is szeretnék gratulálni a jelentéstevő Danuta Hübnernek, aki nagyon fontos kérdést tárgyalt és nagyon kiválóan oldotta meg ezt a feladatot

hogy nagyon sokat vitáznak a szegénységről, és ott a munkanélküliség, és a jövőtől való félelem. És ez összefügg a trojka politikájával is, amely igazából nem összességében látja a gazdaságot. Remélem, hogy változás lesz, remélem, hogy az emberség fontosabb, mint a pénz. Remélem, hogy az Európai Unió nem csak egy pénzügyi szervezet. Ugyanazt a levegőt szívjuk. És állandóan ismételjük, hogy meg kell menteni az euró országokat. Azonban most az euró országok problémái exportálódnak a nem euró országokba is. Az Európai Unió szenved a neoliberális diktátumtól, és igazából ez gyomorégést okoz nekünk. There is a, eh, there is a question to you. Kérdés kíván föltenni nek Schmidt úr válaszolni, hajlandó válaszolni? Schmidt úr, tessék, kékkártyás kérdés. Köszönöm szépen. Szeretném Gustafsson urat megkérdezni, hogy mit értesz ez alatt a gyomorégés alatt? Tehát én nem tudtam ezt a szöveget pontosan elolvasni, és a többi szöveg hát sem tartalmaz ilyesmi dolgot. Tehát nem tudom, itt teljesen más dologról van szó. Itt arról van szó, hogy meg kell menteni azokat az embereket, akik válságban vannak hogyha ezek az országok nem képesek megmenteni az embereket. Erről szól ez a jelentés, és hogy ugyanazokkal a feltételekkel mentsék meg őket, mint az euró. Svédországban is megvolt ez a 90-es években. Nem tudom, hogy Schmidt úr hol volt az elmúlt öt évben a válság alatt? Nem volt itt valószínűleg. Azért, mert itt ugyanarról van szó, hogy makrogazdasági intézkedésekkel születtek, amelyeket most exportál az Európai Unió az új országokba. Tehát eh, az igazságos, hogy a nem euró tagállamok ugyanazokat a feltételeket kapják. Ez igazságos, így van. Azonban ugyanazokat a gondokat eh, fogják meg. És, hogy, ha, és megkapják a pénzt, eh, és meg kell tenniük azokat, amit az erőországok is tettek, és nem ezt fogják csinálni. Köszönöm. A következő felszólaló Kleva Kekus asszony. politik. Az utóbbi néhány évben az európai politika alkotók többféle új eszközt vezettek be, pénzügyi támogatási eszköz az e- erővezet számára a gazdaság pénzügyi válság miatt az EFSS és az ESM ratifikációja valójában azt szolgálta, hogy megvédje az ero A gazdasági válság és bizonyos tagállamok pénzügyi problémái az ERO övezetben egyetemvé tették, hogy az EU-nak speciális pénzügyi mechanizmus kell felállítania olyat, amely ténylegesen valójában egységes szabályokat tartalmaz és működőképes. Ez volt a BOP javaslat és ez, ezzel segíteni lehet az euróvezeten kívüli tagállamokat is. A kettes csomag esetében történt előrelépés és az új intézkedések, amelyeket a Ferrero jelentés tartalmaz, ezeket meg kell erősíteni az új eszközökkel, amelyek azon tagállamok pénzügyi helyzetét próbálják helyreállítani, amelyek nem tagjai az erről vezetnek. A költség hatékonysági jellemzés tekintetében az állami befektetésekre vonatkozóan és a BOP eszköz felhasználása az vezeten kívüli tagállamok esetében. Ezekre vonatkozó szabályoknak az állami finanszírozást is föl kell ölelniük szerepelniük kell azoknak a szabályoknak, amelyek a költségvetési szabályokra vonatkoznak, nem csak az erővezet esetében, hanem azon kívül is. Sztolajánor. Köszönöm, elnök úr! Hazám Románia pénzügyi támogatást kap az Uniótól. Nagyon nehéz időszakban, a jelenlegi válság idején, és szeretném kifejezni hálámat az összes tagállam számára és az európai intézmények számára, hogy ezt a segítséget megkaphattuk. Ugyanakkor a nem erővezeti országok úgy érzik, hogy nem ugyanolyan hozzáférésük van a pénzügyi eszközökhöz, mint az euróövezeti országoknak. Ezért teljes mértékben támogatom Hübner asszony javaslatát, az előadónk javaslatát. A témát föl kellett vetni ebben a jelentésben. És különösen támogatom azt a javaslatot, hogy állítsunk fel egy speciális pénzügyi eszközt a bankok feltörkésítése érdekében. És ez az eszköz természetesen feltételeket kell, hogy tartalmazzon egészséges monetáris és adópolitika tekintetében. Köszönöm szépen. Ódi úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, szeretnék csatlakozni kollégánkat dicsérő szavakhoz, illetve a biztos úrnak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen a stabilitás érdekében nagyon sokat tett. Ez a dosszié a nehézséggel vagy fenyegetettséggel küzdő országok számára felállítandó eszközökről szól méghozzá nem erről vezeti országok számára. A szerződés 43-as cikke tartalmazza megfelelő feltételeket. 50 milliárd euró áll rendelkezésre, de ez kapcsolódik a végrehajtás felügyeletéhez is. A biztos, bizottság javaslatában az szerepel, hogy bizonyos intézkedések esetében a régi 2002-es szabály helyébe lépnének az új szabályok. A kérdésem az, hogy a vezeti országban állunk, ugye nemzetközi megállapodás érvényes a tagállamok között, ez az európai stabilitási mechanizmus. Felsorolta azokat a mechanizmusokat, amelyek indokolják ezt a javaslatot, de amit ön felsorolt, idézett, ezek a mechanizmusok, az e FSM, e az ESM, SSM, ezek változnak. Úgyhogy miért a 43-as cikk a jogalap? Második kérdésem, a stabilitási megállapodás és a gazdasági kormányzás szabályait hogyan lehet összekapcsolni? Például az Egyesült Királyság nem esik a 43-as cikk hatája alá, hiszen nem részese erről vezetnek. Ezért hogyan lehet a stabilitási megállapodást így összekapcsolni ezekkel a cikkekkel. A hatos cikk alapján hogyan lehet a megerősítés felügyelet alá helyezni az országokat, amikor az országok szuverén joggal rendelkeznek. Köszönöm, Bácsi Tisz úr, a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a jelentéstevőnek ezt a tervezetet. Úgy hiszem, hogy a jelenleg G rendelet áttekintése sére beérett az idő, hiszen a gazdasági helyzet nagyon szorító jelenleg. Ám amikor a bank ágazat rekapitalizációjáról beszélünk, nyíltnak kell lenni. Mindenhol nyíltan vitát folytatnak most már a bankok funkcionalitásáról, feladatáról. És a krízis fényében ezt a vitát nem hanyagolhatjuk el a bankok vezetőinek szélesebb körű felelősségét fel kell venni, és úgy gondolom, hogy az Európai Központi Bank felelősségét meg kell erősítenünk. Tehát, hogyha a csődbe menő bankok ügyét szabályozni akarjuk, ahhoz, ehhez arra van szükség, hogy megfelelő gazdasági indikátorokat találjunk, hiszen a tagállamok, illetve az adófizetők kell, hogy fizessék, megfizessék ezen bank csődöknek az árát. Köszönöm szépen. <clears throat> Köszönöm, a spontán felszólalások körét kezdjük meg. Öten kértek szót. Elsőnek Mikolásik képviselő kap szót. Egy percben tessék parancsoljunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves biztos úr, képviselők, a globális gazdasági válság az EU minden tagállamának gazdaságát befolyásolja. A mai napig még nem tudtuk meghaladni a recessziót, és helyes, hogy ne tegyünk különbséget az Euró csoport országai és a többi tagállam között, hiszen minnyáján egy hajóba nevezünk. Éppen ezért óvatosnak kell lenni ez olyan intézkedésekkel, amelyek a makrogazdasági egyensúlytalanságokat növelhetik. Tanúi vagyunk a bankunió létrehozására tett terveknek, és ez a bankunió a jelenlegihez hasonló kihívásokra segít majd megfelelő válaszokat adni. Azonban biztosítani kell, hogy a bankunió tagjai kellő eszközzel rendelkezzenek a stabilitás megteremtése érdekében, és ezért nagyon fontos, hogy pénzt is tak, félre tegyünk, és ez mindenki számára hozzáférhető legyen

tagjai kapnak segítséget, például, hogy a bankjaikat újra tőkésítsék. Az ESM-et azért hozták létre, hogy az eurózóna országaival foglalkozzon, illetve azon országok problémáival. Azonban jogos az, hogy a többi országnak is segítsen. Hübner asszony két opciót vázol, hogy hogyan oldható meg a nem euró országok bankjainak újra tőkésítése. Szerintem sokkal jobb az az alternatíva, hogy változtassuk meg az EMS-et. Így az összes tagállam megfelelő mennyiségű tőkéhez juthat, amennyiben szeretné a bankjait megmenteni, azáltal, hogy újra tőkésíti azokat. A másik opció pedig az lenne, hogy csak a differenciákat fixálnánk az euró és nem euró országok között. Köszönöm, Baszeszko asszony. Re- revizuirea regulamentului existent ar permite state... A megfelelő, a mostani rendelet felülvizsgálata lehetővé teszi a nem erről vezeti tagállamok számára, hogy hasonló eszközök előnyeit élvezik, mint amelyeket jelenleg az erről vezeti tagállamok. A Románia kapott támogatást az Európai Uniótól a BOP mechanizmus keretei között. Románia ennek segítségével tudta stabilizálni az államháztartási kiadásait, és nagyon fontos reformokat tudott bevezetni. Magas volt a politikai költsége mindennek, de a költségvetési deficitet sikerült csökkenteni, és az államadóságot kontroll alatt tartani. A jelenlegi rendeletben az IMF és az Európai Bizottság közötti megállapodás tekintetében a jelenlegi szocialista kormány nem támogatta, és veszélyes lehet egy ilyenfajta helyzet, hiszen a kormány nagyon sok reformintézkedés vezetett be, és ezek kerülnek veszélybe. Lohanor. Köszönöm szépen, elnök úr. A utóbbi évek pénzügyi helyzete jelentős kárt okozott a gazdaságok számára, növelte a deficitet, a államadóságot nagyon sok tagállamban. Erről vezetem belül és kívül is tagállamok, olyan tagállamok esetében, amelyek nem erről övezeti tagállamok. Ezeknek a problémái könnyen elterjednek az unión belül, és ezért úgy gondolom, hogy fontos és szükséges, hogy ezek az országok amelyek az egységes felügyeleti rendszer részét képezik. Az ESM tagjai lehessenek, és élvezhessék az előnyeit konkrétan a banki feltökésítési mechanizmusnak is. Ezeknek az országoknak nehéz a hozzáférése a közösségi pénzügyi eszközökhöz. Ezért a BOP mechanizmuson belül a fokozott pénzügyi támogatási lehetőség növelheti ezen országok administratív kapacitását is, és az európai alapokból a támogatásokat is jobban tudják majd felhasználni. Köszönöm. tud a képviselő kapszót. Köszönöm szépen a pénzügyi válság jelentősen befolyásolta a tagállamok költségvetését. Ez pedig oda vezetett, hogy 50 milliárd euróra tőkésítették fel a segítségnyújtási facilitást. Ugyanakkor ezen mechanizmus alkalmazásával még nehézségek jelül, merülnek fel, hiszen a nem euró csoportba tartó államok nem ugyanazon pénzügyi mechanizmusokhoz férnek hozzá, mint az eurócsoportba tartozó országok. Már pedig biztosítanunk kell az azonos esélyeket. A jelenlegi mechanizmusok voltak éppen csak bonyolítják a helyzetet. Hiszen a, az administratív kapacitásokat meg kell erősíteni, azért is, hogy az európai alapok abszorpcióját segítsük. Gratulálok a jelentéstevőnek is, Köszönöm szépen a jelentését. Köszönöm szépen, lezárjuk a vitát, és most Oli Rén biztos kap szót a bizottság nevében parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, először is engedjék meg, hogy megköszönjem ezt a mélyreható és lényegre tüdő vitát, mely az Európai Unió egészen számára új fontos kérdést taglalta. Teljes támogatásomról biztosítom Hübner asszony azon erőfeszítését, hogy az Európai Unió egységét megőrizze. Sok felszólaló beszélte ennek a szükségességéről, Ola Schmidt is, és mások is. Ugyanakkor még nem tudjuk, hogy a tanácsban melyek lesznek a vitatott kérdések a dosszié kapcsán, a tárgyalások csak most kezdődtek meg, Éppen ezért üdvözöljük az Európai Parlament álláspontját, ezt reméljük, hogy befolyásolja a tanács tárgyalásait is. Én magam ugyanakkor buzdítanám a tanácsot is, hogy kezdje meg ezen fontos dossziéban a tárgyalásokat. Stolojan úrnak is köszönettel tartozom, és Udi képviselőnek is, azért, hogy Románia példáját is felvetették, illetve Beszéltek arról, hogy az Európai Uniós pénzeszközök milyen pozitív módon segítették Románia stabilitásának megteremtését. Az elmúlt években Magyarország és Lettország is eh, haszonélvezője volt az EUP programoknak. Lettország példája különösen illusztratív, amikor az Atlanti óceán másik pártja, partjáról a krízis elindult, Lettországot is súlyosan érintette. Ezután az Európai Unió a Balance of Payments programmal ö, támogatta Lettországot, illetve a Nemzetközi Valuta Alap is támogatta Lettország egy átfogó és sok teherrel járó gazdasági reformot vezetett be, illetve pénzügyi kigazítást vezetett be, és Lettország mára növekedési pályára állította a gazdaságot, és a növekedés és a foglalkoztatási mutatók is növekednek. Nem állítom, hogy nincsenek nehézségek, egy nagyon nehéz kiigazítási programot hajtottak végre, ugyanakkor Lettország túljutott a mélyponton, és köszönhetően az Európai Uniós támogatásnak, illetve az erőfeszítéseknek Lettország jó úton áll, mi több. Lettország komoly ö, esélyese, hogy ö, a következő Eurócsoport tagállam legyen Észtország után. Ami pedig a jogalapra vonatkozó kérdéseket illeti, Huntis képviselő kérdezett rá erre. Nos, a 352-es szerződéses cikkre alapozza a bizottság ezt a javaslatot, amely az egyetértési eljárásra épül. Odi úr mélyreható kérdést tett fel, és azt ígérhetem, hogy a bizottság jogi szolgálata méreható és pontos választ eh, kínál majd önnek ezen fontos kérdésre válaszul. Gustafsson úrnak svédül válaszolok. Azért, mert eh, Gustafsson és Schmidt urak svédül beszéltek ma. Azt szeretném mondani, hogy az a szolidaritás, amely az Európai Unióban lehetségessé vált bizonyos formális mechanizmusok segítségével, a gyenge országokat hivatott támogatni lakosságukkal egyetemben. Csak is a gazdasági stabilitás segítségével lehet gazdasági növekedést és munkahelyeket elérni és csak is így lehet a munkahelyeket biztosítani. És ez ennek a reformnak a célja is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, és most az eszmecserét lezárjuk. Hübner asszonya kettő percet kap. Rövid leszek, két megjegyzésre reagálnék. Ferber úr megjegyzésére aki aggódott a bankok újratőkésítése tekintetében, hogy hogyan jutnak tőkéhez a nem euró tagállamok. Erre azt mondanám, hogy ez a parlament nem olyan rég szorgalmazta, hogy legyen egy opt-in lehetőség a nem euró országok számára az SSM-hez. Tudjuk, hogy az SSM-ben lehetnek olyan helyzetek, amikor a felügyelő a nemzeti pénzügyi szektor javaslatára banki újra tőkésítés mellett dönt. Tehát eh, ez a lehetőség, amit itt leírtunk, az tovább megy, mint az SSM konkrétabban leírjuk, hogy a nem euró tagállamok hogy férhetnek hozzá hitel alapú újratőkésítési eszközökhöz. Másodszorban az EFSM transferéről beszélünk, amely megszakad, amennyiben az ESM hatályba lép. Tehát itt nem tőkét, hanem hitelt fogunk majd továbbítani. Végezetül pedig mindenkinek szeretném megköszönni az együttműködést, akivel az elmúlt hónapokban dolgoztam. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, és mindenkinek, aki részt vett ebben a nagyon frissítő vitában. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most ezt a vitát lezárom. Holnap lesz 11.30-kor a szabadkás. Most áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig egy szóbeli választ igénylő kérdés a regionális állami támogatásokról. Bardzo proszę